Okay, colleagues, I think we're going to start the session this morning. Kedves kollégák, sokat kell ma szavaznunk, és sok a kompromisszum, amit át kell tekintenünk. Úgyhogy kezdjük a munkát. De még a szavazás előtt két látogatói csoportot szeretnék üdvözölni. Az egyik Kaznyodevski professzor meghívására érkezett egy csoport, Igen, vannak-e itt eh, az eh, a Krasnyovszki eh, képviselő által meghívottak, igen, és van egy másik csoport itt, a Domboszkó hálózattól, ez egy katolikus rend, amely gyerekekkel és szegényekkel foglalkozik. Üdvözlöm Önöket itt a bizottságban, és nagyon örülünk, hogy eljöttek, nagyra értékeljük az Önök által végzett munkát. Még mielőtt a szavazást megkezdenénk, kérem, hogy próbáljuk ki a szavazógépeket, teszteljük le a technológiát, 20 kártyát látok behelyezve. Kérem, hogy mindenki nyomja meg a gombot, egy hiányzik, de megvan mindenki. Jó, most már 21-et látok. Köszönöm szépen, látom, hogy működik a rendszer. Akkor az EU politikai kapcsolatok Latin Amerikával. Enrique az előadó, van-e mondani valója a szavazás előtt? Nem, csak szeretnék köszönetet mondani a frakcióknak az együttműködésért, és azért, hogy véglegesíteni tudtuk ezt a véleményt, figyelembe véve azt, hogy zöld hét volt, és Strasbourgban is voltam ebben az időszakban, és így tudtunk kompromisszumos javaslatokat készíteni. Gyakorlatilag minden bekezdéshez készült egy kompromisszum, és ahogyan látszik is a szavazó listán, nagy részt ezeket sikerült is elfogadni. Köszönöm szépen, kezdhetjük is a szavazást az A kompromisszummal mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. C kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es Részenkénti szavazás, első rész, mellette ellene tartózkodás elutasítva. Második rész, e, mellette ellene tartózkodás elfogadva. E kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29-es mellette ellene tartózkodás. Úgy gondolom, hogy elfogadtuk, de azért ellenőrizzük. 29-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 30-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 31 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, G kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 43 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de azért elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Egyes kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 46-os mellette ellene tartózkodás elutasítva. 47 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Elektronikusan szerintem elfogadtuk, de azért ellenőrizzük 47-es módosító. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. J kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 54, három részben szavazunk róla, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadva, kettes mellette, ellene tartózkodás elutasítva, harmadik mellette, ellene tartózkodás elfogadva, K kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. L kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 65-ös módosító, nem, az elnök javítja magát 66-os módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva, 67-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 68 mellette ellene tartózkodás elutasítva, és most elektronikusan a szöveg egészéről szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk jelentős többséggel, öt tartózkodással. Gerrero kollégának gratulálok, és azoknak is, akik a kompromisszumok kidolgozásában részt vettek. Köszönöm.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 Köszönöm szépen mindenkinek a jó együttműködés, más nem is akarok mondani, köszönöm. Van nagyon sok kompromisszum, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 36-os módosító mellett ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. Ellenőrizzük elektronikusan. Szerintem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elutasítottuk. 37-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 38 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 48 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük a 49-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és valóban elutasítottuk 51 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 53 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 62 mellette ellene tartózkodás, igen, elutasítottuk. 14-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 15-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 71-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 75-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 77 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük ezt, a 77-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. 78 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. A 16-os kompromisszumot megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadva. 82 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 83 mellette ellene tartózkodás elutasítva. négy mellette ellene tartózkodás elutasítva, 17 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 90-es módosító mellette ellene tartózkodás Szerintem elutasítottuk, de azért csak ellenőrizzük. Tehát a 90-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. A bevezető rendelkezéseknél tartunk első kompromisszum elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, hármas mellette ellene tartózkodás elfogadva, 8-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva, 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 12 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most Elektronikusan szavazunk az egész véleményről a módosításokkal együtt. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Nagy többséggel elfogadtuk el, is lánynak gratulálok. So we're now voting, colleagues, on the draft opinion on corruption. Most a harmadik országokban a korrupció és az emberi jogok helyzete témakörben szavazunk. Itt is nagyon sokat dolgoztak a kollégák ezen a témán. A Kalogló Stelios, Stelios szeretne szólni, nem. Tegnap már volt erről szó nagyon részletes vitát tartottunk, úgyhogy kezdhetjük is a szavazást. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tizenkettes mellette ellene tartózkodás elfogadva kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 16-os módosító mellette, ellene tartózkodás. Ezt most ellenőrizzük. Szerintem elfogadtuk, de azért eh, nem, eh, nem szavazunk, eh, vagy nem ellenőrizzük, mert elfogadtuk. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18 mellett két részben szavazunk erről. Első része a 18-nak mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Második mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 19-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 20 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21 mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 22 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 23 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 24 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 25 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 26 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 27 mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 28 két részben szavazunk erről, első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Második rész, ez okafogyottá vált, hiszen elutasítottuk az első részt. Aztán külön szavazást tartunk az eredeti Most tehát külön szavazunk az eredeti változatáról a hatodik bekezdésnek, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 29 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. B. Kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. Tója kolléga módosítóját visszavonták, úgyhogy most az egész véleményről szavazunk. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, méghozzá egyhangulag. Gratulálok az előadónak. Okay, the next, the next vote is... Következő szavazás, a vélemény a nemzetközi kereskedelem és az uniós kereskedelmi politikáinak hatásáról. Ignázió Korrea a jelentés előadója kíván -e hozzászólni a szavazás előtt. Csak köszönetet mondok az árnyék előadóknak a kiváló együttműködésért. Köszönöm szépen. Ezt a véleményt a Kereskedelmi Szakbizottság számára készítettük. Például a textil ruházatról. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences, nem, igen, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettes mellette ellene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 ellene tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk, és most elektronikusan szavazunk a vélemény tervezetről, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Aki kíván szavazni? Akkor lezárom a szavazást, és elfogadtuk egy hangulat Köszönöm szépen! És köszönjük Ignációnak! Óriási konszenzus sikerült kialakítani. A legtöbb dologban mindenki egyetértett. Köszönöm szépen! Ez volt az utolsó szavazás? A kompromisszumokon nagyon sokat dolgoztunk, ezért sikerült így eredményre jutnunk. Most pedig egy következő vélemény következik a kubai köztársasággal folytatott politikai párbeszédről és együttműködésről, ez is egy vélemény. Engel úr az előadó, kívánna hozzászólni. Just, uh... Igen, elnök asszony, másfél mondatban. Mivel ennek a szövegnek a földrajzi célja nagyon messze van, ezért Hosszabb lett a szöveg egy kicsit, mert nagyon sok különböző véleményt kellett összehangolnunk, ezért sok módosítás is érkezett, és remélem, hogy végül sikerül igent mondani erre a véleményre, mert ez Kubának és nekünk is fontos lenne. Köszönöm kollégák, akkor először az állásfoglalás tervezetről szavazunk, és utána arról, hogy a második részben hozzá tudunk-e járulni a tárgyalásokhoz, vagy nem. Az állásfoglalással kezdjük tehát, nyol, A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizzük a hármas módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Négyes módosító, ötös, ötös módosító mellette. Ellene, tartózkodás, ellenőrizzük az ötös módosító indítványt és megnyitom a szavazást. Azt hiszem ugyanaz lesz az eredmény, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Hatos módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosító mellette. Ellene tartózkodás ellenőrizzük a hetes módosító indítványt. Szerintem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Nyolcas módosító mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kilences mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes, részenként szavazunk, első rész. Mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene, tartózkodás, azt hiszem elutasítottuk a második részt. 11-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. B. Kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 20-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük a 20-ast. Azt hiszem elutasítottuk, de megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Igen, elfogadtuk. Azt hittem a szocialisták tartózkodnak. A 21-es következik, részenként szavazunk. Hol tartunk? Okay. Mikrofon nélküli hozzászólások. Very quick. Okay, we'll do it for longer. And um, yeah. Okay, we'll, okay, we'll, we'll do it. Rendben, lassan fogjuk csinálni, mondja az elnök. Jó, akkor hosszabban fogjuk csinálni, új technológia van. 21-es módosító két részben. Első rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk második rész mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. És a vélemény egészéről szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk nagy többséggel. 20 igen szavazat, két tartózkodás mellett. Köszönöm szépen, és köszönetet illeti Engel urat is. És még egy szavazásunk van, egy nagyon fontos, az egésznek a legfontosabb része. a beleegyezésünkről szavazunk, nincs módosítási kérelem mellette. Jó, e, elektronikusan kell, mondja az elnök asszony. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom. És elfogadtuk nagy többséggel ezt is. Köszönöm szépen. Köszönjük Engel úrnak a két jelentést. Köszönjük szépen. És akkor most lezártuk a szavazást. Köszönöm szépen, kollégák! Okay, colleagues, we, we actually finished votes very early. We... Nagyon korán szavaztuk, vagy fejeztük be a szavazást, kellett hagyni időt, hogy ha a kompromisszumokat nem fogadjuk el, akkor tudjunk részletesen szavazni, de mivel a bizottság képviselői még nem érkeztek meg, ezért 15 perces szünetet tartunk. 15 perc múlva folytatjuk.

Okay, colleagues, sorry about the delay. Kollégák, elnézést kérek a késlekedésért, megvártuk a vendégeinket. Nagyon gyorsan szavaztunk, sokkal gyorsabban, mint ahogy számítottunk rá. Kérem mindenkit, foglalják el helyüket. Um, so it's on item 17. 17-es rendi ponttal folytatjuk a kölcsönök és vissza nem térítendő támogatások ötvözéséről szól 17-es napi rendi pont a DEFCO főigazgatóság fog beszámolót tartani. Erről az ötvözésről, mint uniós eszközről. Jelen pillanatban három oldalú tárgyalások elős közepén járunk az Európai Fentartható Fejlesztési Alapról, és itt is érdemesnek tartjuk ötvözni a kölcsönöket és a vissza nem térítendő támogatásokat, valamint a szomszédsági eszköz esetében is előfordulhat ez az ötvözés. A vissza nem térítő támogat, térítendő támogatásokkal az egyéb kölcsönök felvételét tudjuk ösztönözni, tehát ezért érdemes a két pénzügyi eszközt ötvözni. 2010, 2007 óta 8 regionális beruházási eszközt hozott létre az Európai Unió a külső együttműködés tekintetében. Nagyon sok pénz, 2,3 milliárd euró ment el 2007 és 2014 között erre a területre. A számvevőszék 2014-ben egy jelentést adott ki az ötvözésről, ebben bírálta a döntéshozatalt, illetve a támogatások kiosztásának a módszerét, mert nem értékeltük eléggé eh, hozzáadott értéket. Aztán a bizottság is az ilyen jellegű támogatásokról értékelést végzett el, erről fogunk ma hallani. Az úgynevezett ADE tanácsadó cég végezte el ezt az értékelést, és eh, március végére készült el. Adrian Constandace fog beszámolni a DEFCO értékelési egységéből. A fő eredményeket fogja elmondani. A tagállamok ugyanezeket az információkat megkapták egy konkrét szemináriumon, és azt hiszem, hogy a DEFCO főigazgatóság osztályvezetője kép Parplis is csatlakozik hozzánk, lehet, hogy kiegészíti majd az elhangzottakat. Akkor kezdjük először Konstantace urat. Öni a szó parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget kaptunk arra, hogy ma bemutassuk a vé- nemrég véglegesített értékelés eredményeit. Ahogy az elnök asszony is említette, ez az értékelés független értékelők munkája. Őket képviselem most én itt. A téma a finanszírozási eszközök ötvözése, kölcsönök és visszámtérítendő támogatások ötvözése. Nem csak arról szól, hogy különböző finanszírozási típusokat tudunk ötvözni, hanem ez számos olyan előnye jár, amit remélünk ettől a megoldástól. Az előnyök között például utalhatok arra, hogy pénzügyileg életképesebbé válik egy projekt ezáltal, így több beruházást vonz. A minőség, mennyiség, projekt végrehajtás sebessége, az átláthatóság, a költségek csökkenhetnek, illetve javulhat a helyzet ezek tekintetében, valamint a partnerországok reformjait is elő tudja segíteni. A nyolc regionális ötvözési eszközről hetet vizsgáltunk meg. Az értékelés 2007-től 14-ig fedi le az időszakot. Az általános értékelés pozitív eredményt mutat. Relevánsnak tűnik ez az eszköz, és bár vannak kihívások és gyengeségek, Általánosságban elmondhatjuk, hogy jó eredményeket produkált a megoldás. Az értékelésnek három fő pillére van. Az első. Megvizsgáltuk azt, hogy ennek az ötvözésnek mi a stratégiai relevanciája, aztán a hozzáadott értékét is megvizsgáltuk, ezután pedig a projektek eredményességét néztük meg. A relevanciáról Megnéztük azt, hogy az ötvözés mennyire releváns az értékelési periódus elején, és ez a relevancia hogyan változott a 7 év során a partnerországokban. Milyen változások következtek be a partnerországokban, illetve az Európai Uniós szakpolitikákban és stratégiákban. Az értékelésnek az a következtetése volt, hogy ez az ötvözés stratégiai előnyökhez vezet, különösen akkor, amikor nagy infrastruktúra projekteket akarunk támogatni, és amikor a közepes jövedelmi státusz felé elmozdulóban lévő országokkal működünk együtt. Olyan projekteket, szektorokat és országokat tudtunk elérni ezzel a módszerrel, amivel, amelyeket csak visszanemtérítő támogatással nem tudtunk volna ilyen mértékben támogatni. A legtöbb projekt konkrét kihívásokra adott választ, amelyek általában egy projektnek a végrehajtását is akadályozták. Ezért sok esetben az ötvözés stratégiailag a projekt végrehajtása útjában álló kihívások leküzdésére használtuk fel a partnerországokban. Ez nagyon pozitív eredménye volt az értékelésnek. Ugyanakkor azt is meg azt is láttuk, hogy az ötvözés különösen a korai projektek esetében nem aknázta ki teljes mértékben a stratégiai lehetőséget, és az alacsonyabb jövedelmi országok előtte a kihívásokat nem tudta megfelelően kezelni. Ennek több oka van. Az egyik az, hogy nem volt szisztematikusan hangsúlyozott a korai értékelésekben az a támogatásoknak az odaítélése, egy sor projekt esetében nem is volt igazán világos, hogy miért van szükség visszanemtérítendő támogatásra. És a projektben amely a célokat nem megfelelően fogalmazták meg, voltak olyan projektek, amelyek nem voltak olyan szoros összefüggésben a partnerország szakpolitikáival, mint kellett volna. Úgyhogy a stratégiai tekintetben is lehetett javítani még a helyzetem, és nem volt túl sok pénzügyi intézet, amelyik társult volna ehhez a gyakorlathoz. Négy fő szereplő az Európai Beruházási Bank, az EBRD, és még kettő vett részt ebben. Az értékelők úgy érezték, hogy mivel nem sok projektet utasítottak el, nem volt elég erős a verseny. és nem a legjobb projekteket tudtuk így kiválasztani, ami az ötvözés hozzáadott értékét illeti. Az értékelés szerint sok esetben a visszatérítendő támogatás alapú együttműködéshez komoly hozzáadott értékkel járult hozzá az ötvözés. A szakpolitikai reformokat elősegítette partnerországokban, különösen technikai segítségnyújtás esetében. Sok ötvözési projekt közvetlenül felhasználta a támogatást, és nagyon jól működő projektek alakultak ki ezeknek a révén. A projekt minősége, dokumentációja is javult, és nagyon jó minőségű, jó eredményeket produkáló projekteket sikerült így támogatni. Plusz a donorok közötti összehangoltságot is javította az ötvözés, a projektek kiválasztása jelentősebb folyamattá vált. A hozzáadott érték szempontjából találtunk olyan eseteket is, különösen a régebbi projektek esetében, ahol azt mondanám, hogy előfordult, hogy bár a szakpolitikai reformokra pozitív hatással volt a dolog, ez a hatás bizonyos esetekben eléggé kiábrándító volt. A tranzakciós költség nagyon magas volt, a projekt irányításának a költsége nagyon magas volt. Az ötvözés néha szükségtelen feltételeket vagy szükségtelen bonyodalmakat okozott egy projekt irányításában. És miközben az EU-s átláthatósági szabályokkal gyakorlatilag minden esetben, ennek minden esetben megfeleltek a projektek. Az EU szerepének az elismerítsége, láthatósága nagyon gyenge volt. A kedvezményezettekkel folytatott interjúk ból az derült ki, hogy fogalmuk sincs róla, hogy a projekt az EU-s pénzből van finanszírozva. Így az EU potenciálisan politikai tőkét veszített ezzel. Ami a harmadik pillért illeti, az értékelésben, hogy milyen eredményekre vezettek az ötvözéssel megvalósult projektek, nem csak azt néztük meg, hogy hozzáadott értéke van, hogy megvalósultak-e a szándékolt előnyök, hanem azt is, hogy milyen eredményekre vezetett az ötvözés. Mihez járulunk hozzá gyakorlatilag a visszanemtérítendő támogatásainkkal. Az értékelésből azt tapasztaltuk, hogy a projektek nagy mértékben sikeresek voltak, és vagy elérték, vagy valószínű, hogy el fogják érni, mivel nem mindegyik fejeződött még be, a céljaikat. Jó tehát az irány. Az eredmények várhatólag <clears throat> meg lesznek. A kedvezményezettek ezt fel tudják használni, és nagyra értékelik az eredmények tekintetében. Tehát nagy sikerről számolhatunk be. Mindazonáltal rámutat az értékelés arra is, hogy bár a munkahelyteremtés nagyon fontos cél volt, nem elég hangsúly került a hatás nyomon követésére. Nem mondom azt, nem mondjuk azt egyáltalán, hogy az ötvözésnek nincs hatása a munkahely teremtésre, csak annyit, hogy nehéz számszerűsíteni, mert nem, megfigyel, mert nem volt megfelelő a nyomon követés. És ráadásul voltak elmulasztott lehetőségek még több ember megcélzására. Voltak olyan projektek, ahol például a szegénységgel foglalkoztak, vagy egy energiaprojekt esetében Egyiptomban. Az volt a cél, hogy a villamos energiához való hozzáférést biztosítsák egy városban. Egy projektnek az egyik összetevője az volt, hogy egy falut, amit szegény emberek laknak, azt is csatoljanak be ebbe a projektbe. Voltak tehát ilyen esetek, de nagyon gyakran azt találtuk, hogy sok esetben lehetne többet tenni. Jobban kihasználni ezeket a lehetőségeket. Továbbra sem mondom azt, hogy az ötvözés az nem szolgálja a szegénység csökkentését. Egyáltalán nem. Világosan látjuk azt, hogy egy sikeres projekt finanszírozásával hozzájárulunk ez a célhoz, tehát az ötvözés a gazdasági növekedéshez világosan hozzájárul. Nagyon fontos, hogy ez a gazdasági növekedés azonban befogadó is legyen, ez nem mindig valósul meg. Az integráció, mert azt szeretnénk látni, hogy indirekt módon az emberek, az átlagemberek számára is előnyösek lesznek ezek a projektek. Milyen gyengeségeket láttunk, ezek alapján ajánlásokat fogalmaztunk meg. Az egyik. Jobban kéne összpontosítani a jövőben arra, hogy minden projekt esetében nagyon erősen igazolható legyen, hogy szükség van a visszanemtérítendő támogatásra a pénzügyi intézményi partnereknek több projektet kéne benyújtani, hogy erősebb legyen a verseny. Így még jobb, még magasabb minőségű projektek kerülhetnének támogatásra. A láthatóság nem volt mindig nagyon jó, nagyobb hangsúlyt kéne szerezni, helyezni a munkahelyteremtésre és a szegénység csökkentésére, és a láthatóságot ismétlem azt erősíteni kéne, mert ez az EU-nak előnye, előnyére, származ, előnyére válna különösen a politikai szempontból. Köszönöm. Köszönöm szépen. Csak egy kérdésem volna, még mielőtt megadom a kollégáknak a szót. Beszéltünk a folyamatról, a felmerülő problémákról van egy lista arról, hogy az alap milyen projektekben vesz részt, csak hogy tudjuk ízelőtéként, hogy milyen fajta országokban, milyen projektekben kell gondolkodnunk, hogyha ez nyilvános információ. Köszönöm. Én az értékelési egységnél dolgozom, én nem feltétlenül tudok erre válaszolni, a kollégáim viszont igen. Én megadom most a kollégáimnak a szót. Hosszé Bezsébe Mausz úr van itt a DEFCO főigazgatóságtól. Először meghallgatjuk a kérdéseket, és utána ön is megkapja a szót. Jó lenne e, tudni, hogy ez az alap milyen projekteket támogat példaként. Ez szerintem nagyon hasznos volna. Cecil King Köszönöm szépen. Én nagyon köszönöm ezt az e- előadást. Úgy gondolom, hogy majd amikor Linda kérdésére válaszolsz, az enyémre is válaszolni fog. Hiszen az ötvözésről úgy beszél, mint lehetőség a foglalkoztatás teremtésre, a munkahely teremtésre. Különösen Afrika tekintetében érdekel ez, ahol a fiatalok prioritást jelentenek. Végeztek értékelést arról, hogy a blending javítja-e a fiatalok között a vállalkozói kedvet, vagy a nők körében? Parte di giovani e donne in, uh, con... És éppen, hogy a fiatal nők körében a vállalkozói kedvet növelhetni, és ez nagy előny lenne. Tehát nem tudom, hogy ezt a jelentésükben értékelték. Köszönöm szépen előre is. Okay, the next one is Maria Hojbok. Köszönöm, Maria. Danke, Linda. Um... Köszönöm, Linda. A jelentésében arról is beszámolt, hogy politikai reformok ö, oda vezettek, hogy erőteljes életteli projekteket lehetett bevezetni. Milyen politikai reformok voltak ezek ott a helyszínen? Hiszen azért azt látjuk, hogy sok politikai reformot vezettek be, például a földpolitika terén, hogy befektetőket vonzanak az országba, és, és ez viszont a helyi befektetőket azért érintett eléggé közelről. Tehát érdekelne azért az, hogy milyen politikai reformokról volt itt szó, és az is érdekelne, hogy addicionalitásról beszélt a végén. Milyen módon evaluálták azt, hogy a beruházások az a források ötvözése nélkül is létrejöttek volna, tehát hogy itt tényleg van többletérték a közpénzek befektetése óta, vagy pedig olyan projektek valósultak meg, amik így is úgy is megvalósultak volna enélkül is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Igen, az addicionalitás nagyon fontos az ilyen kezdeményezéseknél te akaró asszony, és aztán folytatjuk a sort. Köszönöm szépen a bevezetőt, és azt gondolom, hogy a probléma e, ugyanazokban a problémákban rejlik, mint az európai projektek esetében is. Egy kérdésem lenne ezzel kapcsolatban, hogy az a valaki, aki a kölcsönt fölveszi. Tehát, hogyha ez a valaki egy kisebb gazdálkodói csoport hoz tartozik, akkor ugye gyakran van az a probléma, hogy a, ezek a programok az erőseket ö, részesítik előnybe, és a, és a gyengéket pedig megint csak nehezebb helyzetbe hozzák, akiket kizsákmányolnak ezek kapcsán. ö, én azt gondolom, hogy ez nem csak Afrikában és a kevésbé fejlett országokban van így, hanem ez akár Európában is előfordulhat, hogy a kis vállalkozások gyakran nem férnek hozzá a tőkéhez, és az erős, tőkerős cégek azok, akik ezekben a programokba be tudnak törni, és azt látjuk, hogy csak olyan munkahelyek teremtése következik be ezáltal, amik nagyon alacsony bérezéssel valósulnak meg, és ez nem segít a szegényeken. Lola, köszönöm szépen, és köszönöm az előadást is. Az ötvezés problémáit könnyű elképzelni. A civil társadalom, az Oxfam már mutatott rá példákat, illetve az Európai Unió szemövőszéke is nagyon sok problémát felvet ez hiszen ez eltávolítja az Európai Uniót a fejlesztési politika legfontosabb prioritásaitól, hiszen nem a legnegy, leginkább rászoruló személyekre irányul így a, a támogatás, hanem a középes jövedelmi országokra, illetve az a magánszektornál kötnek ki a támogatások. És kevésbé érezhetők így ezek a programok az adott országok fejlesztési stratégiájába, nem eléggé átlátható, ezért mi elutasítjuk az ötvezés gondolatát. Különösen válsághelyzetben nem lehet fejlesztési forrásokat kevés ember érdekei, üzleti érdekei érdekében felhasználni hiszen adófizetői pénzekről beszélünk, ezért meg kell találni azokat a megoldásokat, amelyek az átláthatóság hiányát orvosolják, ahogyan azt egyébként a számövőszék is követeli. Köszönöm. Um, thank you. Köszönöm. A DEFCO főigazgatóságnak van-e mondani valója? És aztán utána visszaadjuk a szót az értékelési egységnek. Köszönöm. Megpróbálok válaszolni a felvetett kérdésekre, vagy magát az értékelést kell most véleményeznem a bizottság részéről. Igen, mind a kettőt elmondhatja. Azzal kezdeném, hogy az értékelés eredményeit véleményezem. Ért, üdvözöljük ezt az értékelést, és nagyon komolyan veszük azokat az ajánlásokat, amelyeket a jelentés végén foglaltak össze, és van is egy olyan cselekvési tervünk, amelynek kapcsán kiderült, hogy a legtöbb ajánlás teljesítése már folyamatban van, sok helyen már véglegesedik a folyamat. Megpróbálok öt gondolatot önökkel megosztani, ezek a legfontosabbak. Az első ajánlás az addicionalitással foglalkozik ez olyas valami, ami már az ötvözés tevékenységeinek a kezdetétől visszafogta a folyamatot. Az új jelentkezési lap, pályázati lap ezt hangsúlyozza, amikor projekteket mutatnak be, akkor bizonyítaniuk kell, hogy hozzáadott értéket jelent a támogatás tízféle különböző addicionalitási feltétel létezik, lehetnek ezek pénzügyi, gazdasági, szociális feltételek, vagy a projekt nagyságrendjére vonatkozó, vagy ütemezésre vonatkozó feltételek, stb. Figyelembe kell ezt venni, a technikai ülések összefüggésében már ezt is tesszük, a pályázatok kivizsgálása értékelésénél. A második ajánlás az értékelő csapat részéről azzal foglalkozik, hogy bővítsük az nemzetközi pénzügyi intézmények körét, akik együttműködnek az ötvözési programokban. Van több regionális fejlesztési bank, amely vagy fő finanszírozóként, vagy társfinanszírozóként részt vesz ezekben a projektekben. Afrika esetében ott van az Afrikai Fejlesztési Bank, az AFIF, az beruházási eszköz, illetve az amerikai, illetve karibi beruházási bank és befektetési eszköz. Vannak Latin Amerikában fejlesztési bankok, a CAF például, Afrika esetében megpróbáljuk ezt a két másik regionális fejlesztési bankra kiterjeszteni, a kelet-afrikai, illetve a nyugat-afrikai fejlesztési bankra. Persze ez mind attól függ, hogy mi az eredmény a külső beruházási tervvel kapcsolatos tárgyalásoknak, mi az eredménye. a különböző eszközöknek megvan a lehetősége, hogy bizonyos problémákat megoldjanak. Van egy másik fontos kérdés, amit felvet az értékelés, nevezetesen, hogy a nemzeti politikákkal a blending ötvözési projektek hogyan hozhatók összhangba. Biztosítani kell, hogy amikor technikai szinten elemzünk projekteket, illetve vizsgáljuk a politikai kihatásukat, Biztosítani kell, hogy ezek megfelelnek a regionális, országos és helyi stratégiáknak, ahogyan azokat az érdekeltek megfogalmazták. Különösen figyelembe vesszük, hogy van-e állami befektetési program, amelyet egy bizonyos országban követnek. Biztosítandó az, hogy a beruházások megfelelnek ezeknek a programoknak. Van egy olyan ajánlás, hogy javítsák tovább a projekttervet. Én azt azért elmondanám, hogy jelen pillanatban a bizottság úgy gondolkodik, hogy ez a felülvizsgálat, amely most folyik a technikai üléseken, illetve amikor a testületnek benyújtjuk a projekteket, ez elégséges ahhoz, hogy biztosítsuk a különböző műveletek minőségét és összehangoltságát, nem akarjuk, hogy túl bonyolítsuk ezt az eljárást, megpróbáljuk ezt gyorsítani, és a projektek végrehajtását is, amelyeket hozzánk benyújtanak. Van egy nagyon fontos kihívás, és ez olyas valami, amit majd a külső beruházási tervvel is megpróbálunk összehangolni, nevezetesen, hogy hogyan tudjuk jobban támogatni a magánszektor bevonását, különösen a kis és középvállalkozásokat, és hogyan tudjuk ezeknek az eszközöknek a felhasználását úgy kiterjeszteni, hogy ebben az értelemben is hatékonyabbak legyenek. Mint elmondtam, maga az a tény, hogy 1,5 milliárdot fordítunk egy új garancia létrehozására az EIP keretében. Ez is bizonyítja, hogy ebben az irányban mozdulunk el a kis és középvállalkozásokat támogatva, és akár utána a mikrofinanszírozási műveletekre is rátérve. Aztán van egy másik kérdés, ami felmerült, az, hogy milyen fejlesztési hatása annak a megközelítésnek, amelyet mi elfogadtunk, illetve hogy mi, ennek a, mi a lehetőség arra, hogy az ötvözési műveletek munkahelyeket teremtsenek. Adrián részben beszélt erről, de azt is fontos elmondani, hogy amikor egy projektet jóváhagyásra benyújtanak a bizottsághoz, a, az űrlapon, amit a pénzügyi intézményektől kapunk, nyilatkozniuk kell a pályázóknak, hogy közvetlen vagy közvetett módon hoznak el létre munkahelyeket. Illetve ezen túlmenően arról is nyilatkozniuk kell, hogy hány ember lesz kedvezményezetje az adott projektnek. És mivel Afrika esetét sokszor felhozták, egyértelmű a most tárgyalt rendeletből, illetve a bizottság javaslatából, hogy különösen fontos számunkra a hatékonyság, a gazdasági növekedés serkentése és a foglalkoztatás teremtés, és erre is van egy hivatkozás, hogy különösen olyan projekteket és programokat szeretnénk létrehozni, amelyek a fiatalokat és a nőket támogatják a munkaerőpiaci elhelyezkedésben. Egy megjegyzést engedjenek meg, ez fontos megemlítenem. Az értékelés kimondja, hogy bizonyos esetekben a közbeszerzési eljárások a kedvezményezett országokban nem felelnek meg pontosan a bizottság előírásainak. Ez olyas valami, amit alaposan meg kell vizsgálnunk. Biztosítani szeretnénk tehát azt, hogy a közbeszerzés a legszigorúbb eljárás szerint zajlik, és ott van még a láthatóság kérdése is. Szeretnénk arról gondoskodni, hogy amikor az ötvezés keretében bemutatnak projekteket, akkor láthatóságot kapnak, hiszen nem csak a pénzügyi intézmények projektjei ezek, hanem a partnerek közös erőfeszítése ez, gondolok a bizottságra, a pénzügyi intézményekre, illetve más európai partnerekre is ebben az értelemben. Kértük a pénzügyi intézményeket, hogy egy tervet csatoljanak a pályázathoz, és egyértelmű utasítást adtunk a delegációknak, hogy ezt a láthatósági feltételt érvényesítsék. A kilenc ajánlásra ennyiben szerettem volna reagálni. Ami pedig azokat az ügyeket illeti, amelyeket felvetettek a kollégák, egyesekre már válaszoltam, ami az hangsúlyokat illeti és a foglalkoztatás teremtést, Afrika esetében, illetve a szomszédsági politika esetében er- ezzel is foglalkozik a kollégám, aki mellettem ül. Az EIP esetében ez a külső beruházási terv. Figyelembe veszük a szomszédsági politika céljait is, hogy ezek a gazdasági növekedésre és a foglalkoztatásra jobban összpontosítsanak, és ahogyan elmondtam, a nőkre és a fiatalokra is. Volt egy kérdés, ami a szakpolitikai reformot az addicionalitással kapcsolja össze. Ezt is mondtam már egy pár szót az addicionalitással kapcsolatosan. Ami a szakpolitikai reformokat illeti, van egy belépési pont az ötvözési műveletekhez. Elvben az ágazattal párbeszetet kell folytatni, amely a támogatást kapja, de szeretnénk ezt a kapacitást kiterjeszteni, hogy szélesebb körű szakpolitikai párbeszéd folyjon a beruházási környezettel, a vállalkozási környezettel egy adott országban, és az olyas valami, ami például az afrikai szomsz- és a szomszédsági politika esetében a harmadik pillért hangsúlyozza, vagyis azt, hogy a szakpolitikai párbeszéd javuljon, és az EU összes eszközét felhasználjuk, hogy hatékonyabbá tegyük mindezt. Ami a KKV-ket illeti, már beszéltem arról, hogy velük fokozottabban kell foglalkozni, és az, hogy egy nagy garancia is életbe lép majd az EIP keretében, ez is azt mutatja, hogy többet teszünk majd, mint korábban. És végül pedig talán a legkritikusabb kérdések felvetését a végére hagytam. Ami a civil társadalommal való kapcsolatunkat illeti, illetve a civil szervezetekkel, szeretném elmondani, hogy tegnap délután volt találkozónk az európai civil társadalom képviselővel, több mint 50-en, több mint 40-en voltak jelen. Egyébként a külső beruházási tervet mutattuk be, és azt kell mondanom, hogy nagyon jó hangulatban zajlott ez az egyeztetés. A legtöbb civil szervezet nagyon is támogatta a terveinket. Itt-ott megfogalmaztak bírálatokat, de összességében nagyon támogató volt a hangulat, mind a blending eszköz felhasználásában, mind pedig az afrikai és szomszédsági terveinkkel kapcsolatosan. Ami a számvevőszéket illeti, valóban a számvevőszék készített egy jelentést, felvetett bizonyos kérdéseket, most az ajánlásokat végrehajtjuk, és úgy gondolom, hogy megfogadtuk ezeket a tanácsokat és ajánlásokat, de az vélekedés összességében pozitív volt. Ami azt a megközelítést, hogy a gazdagabb, a közepes jövedelmű vagy a magasabb közepes jövedelmű országokat támogatjuk, ez azért nem feltétlenül igaz. Szegény országokat is támogatunk, és azokat a régiókat, ahol ezek elhelyezkednek és az külső befektetési terv a legkevésbé fejlett országokra koncentrál elsősorban, amelyeknél nehezebb a helyzet. Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe, megpróbálunk bizonyos egyensúlyt kialakítani a tekintetben, hogy milyen országokkal folytatjuk az együttműködést az ötvözési művelet keretében. Nem akarjuk az adományozó ország magánszféráját, üzleti szféráját támogatni felsősorban. Nemzetközi pályázati eljárásokat folytatunk le, ezek nyitott eljárások, erre most nem is szeretnék többet mondani. Korábban is elmondtam már, hogy megpróbáljuk a regionális és országos programokkal való összhangot megteremteni a blending műveletekben és hogyha van fejlesztési terve, akkor ezzel is megpróbálunk összhangot teremteni. Végül pedig még egy megjegyzés azzal kapcsolatosan, hogy még több részvevőt viszünk be a fejlesztési erőfeszítésbe. Valóban valahogyan felszabadítunk forrásokat a további források előteremtése érdekében például az szociális ágazatok, mint az egészségügy vagy az oktatás, ezekről összpontosítunk. Remélem, hogy válaszoltam mindenre. És hogyha a kollégám szeretne szólni, Paulo Martins, ő is szeretne szólni. Mivel a szomszédsági országokra is kitértek az értékelésben. Igen, hogyha szeretne Martins úr szólni, és ki tudja az előzőeket egészíteni valamivel. Igen, én is a egyre több projektre vonatkozó kérdésre válaszolnék. Nagyon röviden összefoglaljuk egy oldalon az érintett projekteket. Van egy éves jelentés minden egyes ilyen ötvözési eszköz esetében, ami felsorolja a jóváhagyott projekteket és azoknak az állását. Most már több mint 300 projektről beszélünk, tehát ezekben a jelentésekben ezeket részletesen leírjuk. Ami az eredményeket illeti, láthattuk az értékelési eredményeket is, ezen túlmenően mi is tudunk információval szolgálni. Ezt csak azért mondom, mert Hosszék elfelejtette. A KKV-król még egy megjegyzés, hogy megerősítsem, amit Hosszé mondott – ne felejtsük el azt, hogy a kkv támogatása az egyik legfontosabb terület, amivel az ötvözés keretein belül foglalkoztunk, különösen a szomszédsági politikában. A finanszírozás nagy részét az elmúlt két-három évben arra költöttük, hogy a DCFTL mély és átfogó szabadkereskedelmi egyezménnyel hozzánk kötődő országokat támogassuk. konkrétan támogatjuk ezen országok és az EU kapcsolatát ezek által, és erősítjük a KKV szektort az érintett országokban, hogy versenyképesebbek legyenek az EU-s cégekkel, amikor megnyitjuk a piacokat. Nagyon hasznos volt az ötvözés, továbbra is az ezen projektek esetében. Ezek elég új projektek egyébként. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy a KKV-k az egyik legnagyobb felhasználási területét jelentik ezen eszközöknek. Úgyhogy nem jogos azt mondani, hogy a KKV-kről elfeledkezünk. Persze nagyon sok infrastruktúra projektet támogatunk, de ez csak az egyik terület. Köszönöm. Elnök, nem tudom, kívánnám az értékelő hozzátenni valamit ahhoz, amit a kollégák elmondottak. Igen, köszönöm. Volt egy konkrét kérdés arra vonatkozólag, amit én mondtam a szakpolitikai reformokhoz való hozzájárulással kapcsolatban. Hogy ez hogy történik az ötvözéssel, finanszírozási eszközök ötvözésében. Voltak olyan esetek országokban, ahol az EU költségvetési támogatást is nyújtott, amelynek révén bizonyos reformokat egy konkrét szektorban az EU megpróbált elősegíteni, és ugyanebben a szektorban ezek az ötvözött vagy vegyes finanszírozású támogatások szintén belefolytak, és itt volt szinergia a blendinggel, illetve a költségvetési támogatással támogatott projektek és szektorok között, így a párbeszéd megerősödhetett a szakpolitikai reformokkal kapcsán. Tehát több eset volt, de nem volt szisztematikus és volt jelentős számú olyan eset is, amikor nem történt ez meg. Egy záró kérdés. Az addicionalitás kérdése nagyon összetett. Gazdaságfejlesztésben dolgoztam az előző életemben, hitelekkel, ilyesmikkel foglalkoztam, és ugyanazok a problémák merültek fel, hogyan lehet bebizonyítani, hogy az A projekt mondjuk jól működött volna, ha kapott volna pénzt, a láthatóság kérdésében is mindig problémák merülnek fel 30-40 éve. Ugyanazok a problémák az addicionalitása, a finanszírozás tekintetében. Tehát ezek már elég régóta fennálló megközelítések, amiket tudunk alkalmazni ahhoz, hogy a lehető legjobb beruházásokat tudjuk kiválasztani. És még egy dolog, amikor misszióra mennek a kollégák, akkor talán érdemes lenne több kérdést feltenni az ilyen blending vagy ötvözéses projektekkel kapcsolatban, például Kamerunban, amikor oda látogatunk. Hát jobban átérezzük hogy egy konkrét projekt esetében akkor ez hogy is néz ki. Lesz egy és saját érzésünk róla, nem csak dobálózunk a számokkal. Köszönöm. Itt van a főnököm, úgyhogy nem tudom, hogy én beszéljek-e, vagy ő fog válaszolni az addicionalitás problématikájával kapcsolatban. Ez a kezdetek óta kísért bennünket az ötvözéses tevékenységeinkben. Hogyha nincs tényszerű alapunk, akkor az mutatja, hogy milyen nehézségekkel állunk szemben már a kezdetekben. Ezért megpróbáltunk olyan mutatókat kidolgozni, amelyeket figyelembe lehet venni akkor, amikor az addicionalitást mérni próbáljuk. De nincsen szisztematikus információcserénk. Azt hiszem azonban egyébként a um, jövőben szándékozunk ilyesmit kialakítani. De hadd uh, olvassam fel azt a tíz problémát, ami kapcsolódik az addicionalitáshoz, amit vizsgálni akarunk pénzügyi eszközökkel. Az addicionalitást, vagy gazdasági, pénzügyi, szociális projekt, időzítés, projekt minőség és standardok, innováció, fenntarthatóság, környezet és egyéb típusú kedvezmények vagy előnyök esetében vizsgáljuk. Olyan érveket keresünk, amelyek segítenek dönteni abban, hogy kiegészítő jellegű-e egy projekt, vagy nem? Az addicionalitás megvalósul-e, vagy nem? There was, um, ah, okay, on, uh, we said... Bátorítjuk Önöket, hogy vessenek fel kérdéseket akkor, amikor a terepen vannak a ötvözött finanszírozási eszközökkel kapcsolatban. Mi is ezt próbáljuk tenni a bizottságban, szeretnénk egy olyan keretet létrehozni, ami biztosítja a projektek minőségét. De ezek olyan beruházási projektek, amelyek több éven keresztül valósulnak meg, és a kezdetben nehéz volt ellátogatni a helyszínre és megnézni, hogy mire jutnak a projektek. Például a szomszédsági beruházási eszköz, és mások, amelyek a legrégebbi beruházási eszközök voltak, ezek esetében nehéz volt projekteket kiválogatni, amelyeknek van már fizikai megvalósulása. Az Európai Parlament és a Bizottság is tényleg figyelembe kéne, hogy vegye, hogy itt EU projektekről van szó, és ne csak indítsuk be, aztán felejtsük el őket, hanem kövessük nyomon, készítsünk jelentéseket arról, hogy hogyan haladnak, ez feladata a pénzügyi intézeteknek is, amelyek részt vesznek benne, de nekünk is jobban rá kell nézni, be kell vonódni, különösen a bizottságnak, az EU-s delegációkon keresztül a projektek megvalósulásában. Tehát az ajánlásukat csak támogatni tudom. Köszönöm, köszönöm szépen az összes bizottsági kollégának, hogy eljöttek, és ezt a tájékoztatást megadták nekünk az FSD-ről szóló tárgyások során, ez nagyon hasznos volt, köszönöm szépen. Most pedig új vendégek érkeznek a bizottság részéről, akik az afrikai stratégiáról fognak beszámolni. Thank you. our colleagues, the WCS will change the nameplates. They're coming up. Kicseréljük mindjárt a névkártyákat is, kollégák. Tovább lépünk tehát egy nagyon fontos ma délelőtti napi rendi pontra, a 18-asra. Meghallgatjuk az Európai Bizottság és a Külügyi Szolgálat illetékeseit az EU és az afrikai partnerség megújult lendületéről. Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a stratégiáját a témában. Ennek a kontextusa a felkészülés a következő EU-Afrika csúcs találkozóra, ami Abidjanban novemberben lesz megszervezve. Szakbizottságunk is fog delegációt küldeni Abidjanba, már beszéltünk erről, és saját kezdeményezési jelentést is szeretnénk készíteni az EU-Afrika stratégiáról. Ma délután a koordinátorok fognak jelentéstevőt választani ötkor. Kollégák, nagyon hasznos, jó időpont ez arra, hogy meghallgassuk a bizottságot az Afrika stratégiáról, mi fog változni, miről szól az egész, mit várhatunk. Federica Mogherini és Mimica biztost hallottuk már Afrika fontosságáról szólni. Gyakorlatilag a hátsó udvarunk Afrika az a területe a világnak, ami nagyon gyorsan változik. Stratégiai fontossága van az EU számára. Tegnap a támogatási szintekről folytattunk vitát, és egy dolog, amit megtudtunk, az az, hogy bár az ODA költségei növekednek, ebből az Afrikára jutó részesedés csökken. Ezt se felejtsük el. Azt mondjuk, hogy Afrika prioritás a migrációs ügyek miatt, de egyre többet költünk a szomszédságra, Szíriára, Jordániára, és Afrika egy kicsit kiszorult a támogatásokból. Kun Dunz úr van itt velünk, aki a kelet- és dél-afrikai koordináció fejlesztéséért felelős igazgató a DEFCO főigazgatóságra, Quant Fervake, a külügyi szolgálat afrikai igazgatója, és Markusen asszony szinten a külügyi szolgálat részéről. Ki szeretne kezdeni? Jó, akkor Fervake úr, ön az első hiszen a főképviselő asszony szavait fogja tolmácsolni számunkra. Parancsoljon! Köszönöm szépen! Uh, to be able to present. Köszönöm a lehetőséget, hogy uh, bemutathatom a csúcstalálkozó előkészítésének folyamatát, és nagyon kíváncsian várom a szakbizottság véleményét. A csúcstalálkozóig van még idő az együttműködésre. November 29-30-án lesz Abidjanban. Ez az ötödik teljes körű csúcs találkozó a két kontinens között nagyon fontos, mert eh, tíz évvel a Lisszaboni csúcs találkozó után kerül sorra, amikor politikaibb szinten szintre vittük ezt az együttműködést, eh, az érdekeinket és értékeinket egyeztetve. Az Afrika-EU eh, stratégia keze- keretében és hogyha Solana és a Mogherini féle globális stratégiát összehasonlítjuk, akkor látjuk a különbségeket a globális helyzetben és a kihívásokban is, és ahogy ön elnök asszony említette is, Afrika nagyon fontos ebben a stratégiában, stratégiai jelentőséget nyert ez a kapcsolat. Afrika jelentős átalakuláson megy át gazdasági, politikai és társadalmi szempontból is, és ez lehetőségeket ad számunkra, az EU számára, de kihívásokat is jelent. Afrika egyértelműen eh, elfoglalja a helyét a nemzetközi szintéren, akik Strasbourgban Muszafaki elnököt meghallgatta, amikor a szakbizottsággal értekezett, úgy gondolom, hogy nagyon fontos üzenetet közvetített Ebből is látható, hogy Afrikában sok minden változik. A magunk részéről egyértelmű, hogy a tagállamok és mi, a, a bizottság külső külügyi szolgálata, és eh, szeretnénk eh, szorosan követni ezt ami Afrikában történik. Legutóbb a külügyi tanácsban sok vita folyt eh, az afrikai ügyekben, belügyekkel kapcsolatosan, Jövő hónapban a száheli térség kerül majd sorra. A következő csúcs találkozó tehát nem egy hétköznapi esemény, mindenki tudja, hogy meg kell ragadnunk a lehetőséget, hogy valódi szövetséget hozzunk létre a stabilitás és a jólét érdekében, és hogy ez mindkét oldal érdekét szolgálja, ez is fontos. Nagyon sürgető a demográfiai dinamika, ezek a felemények. Ez lehet pozitív történet is, hiszen ez a világon a legjelentősebb strukturális változás, különösen Afrikában, de kihívás is az, hogy munkát adjunk ezeknek az embereknek, és 2050-ben 2,5 milliárd emberről beszélünk majd, akik az afrikai kontinensen élnek. Éppen ezért az csúcs találkozó témája a fiatalok, ez egy pozitív narratíva, és a politika, teremtés, fejlesztés és foglalkoztatás, oktatás, migráció, radikuláció, mindezek a témák felmerülnek majd, és a közös közleményben azt szögeztük le, hogy mi az eredeti javaslatunk a bizottságkörügyi szolgálata részéről, az, és hogy milyen témákat szeretnénk az afrikai partnerrel tárgyalni, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és tárgyalnunk kell a tagállamokkal, hogy a tagállami hozzájárulásokat megkapjuk az ajánlatok, a javaslatok végrehajtására. Ehhez kötelezettségvállalás kell mindkét oldalról, a mi részünkről és az afrikai partnerek részéről is, és építeni kell az afrikai agendára, a napirendre. Nem csak Brüsszelből érkeznek ezek a javaslatok, hanem építünk az afrikai napirendre, az afrikai megközelítésre 2063, az a céldátum és ehhez a programhoz is kapcsolódunk. Biztosak vagyunk abban, hogy a javaslataink jó fogadtatásra találnak majd az afrikai fél részéről is, de azért ezeket a következő hetekben, hónapokban még csiszolni kell. Összességében három fő célunk van. Az első, ami nagyon lényeges az Európai Unió számára mindig, hogy továbbra is építsünk a közös értékekre, érdekekre. Szeretnénk közös, kölcsönös, kétoldalú megállapodásokat párbeszédek már vannak, de szeretnénk ezt elmélyíteni, és kollektív módon a kontinenssel egy, együtt kell dolgoznunk. Tudjuk, hogy változtathatunk a helyzeten, ez már Párizsban is bebizonyosodott a COP21 és más alkalmakkor, és szeretnénk ezt kibővíteni, szeretnénk a kontinensek között szövetséget építeni. Másodszor a biztonság. Nagyon fontos, hogy amikor Afrikában az, a biztonságot segítjük elő, akkor a saját biztonságunkat szolgáljuk, és harmadszor a gazdaságfejlesztés, a foglalkoztatás teremtés, amire ennek a kontinensnek szüksége van. Ez is lehetőség az Európai Unió számára és az vállalkozásunk számára, hogy a kontinensen befektessenek. Még egy megjegyzés, még mielőtt az politikai és biztonsági szempontokat vizsgáljuk meg, a kötelezettségvállalásunk, szerepvállalásunk magas szintje. Nagyon lényeges ez, mi vagyunk a legjelentősebb befektetők, adományozók, és mi vagyunk politikailag is a legfontosabb partnerei az afrikai országoknak is a kereskedelemben is. Ezért fel kell ismernünk, hogy már nagyon magas szintről kezdünk, és bizonyos területeken még intenzívebbé kell tenni az együttműködést, ahol bizonyos alkalmazkodásra van szükség. <clears throat> És a két fő terület, ahol valóban tehetünk valamit, az egyik, hogy ellenállóbbak legyenek és biztonságosabbak ezek a társadalmak, hogyan tudunk dolgozni a mobilitáson, a migráción. A második terület pedig inkább gazdasági terület, több és jobb munkahelyek a fejlesztési napirend keretében. Gyorsan szeretnék még beszélni a legfontosabb területekről. Az első témakörben. Első a béke és biztonság területe. Ez olyan terület, ahol nagyon jó az együttműködés, már az első elmúlt tíz évben ez bebizonyosodott. ön említette, a szomszédsági politika már kiterjed az afrikai kontinensre és Nyugat-Afrika Száhel, Afrika szarva és akár Közép-Afrikát is figyelembe vehetjük, mindegyiknek közvetlen hatása van arra, hogy velünk mi történik, és az öböl és az Afrika szarva között közvetlen a kapcsolat, egymásra kölcsönösen kihatással vannak ezek a térségek, és ezért sokkal jelentősebb szerepvállalásra van szükség az Afrikai Unióval, de ezt másként kell tenni, ahogyan az elmúlt tíz évben kidolgoztuk a békeeszközt, azt ki kell igazítanunk az új kihívások fényében, ezt szeretnénk tenni, illetve szeretnénk kidolgozni egy erősebb kapcsolatot háromszög felépítésben az Európai Unió, az ENSZ és az EU között. Az új ENSZ vezetés adisban úgy gondolom, hogy jó lehetőséget ad erre a tengeri biztonság is része ennek, hogy hogyan tudjuk támogatni az Afrikai Uniót abban, hogy mozgósítsa a pénzügyi eszközeit, ez is nagyon fontos. A kaberukat tervet bizonyára ismerik, aminek az a célja, hogy az afrikai kontinens békerőfeszítéseihez hozzájáruljon. A második terület a kormányzás, irányítás már mi, most is mi vagyunk a legfontosabb partnerek az emberi jogok, civil társadalom területén, legyen ez regionális, kétoldalú vagy kontinentális megállapodások sora, e, és e, a kormányzás e, minősége nagyon fontos a stabilitás szempontjából, nem ellentétbe kell állítani az értékeket, hiszen nem állnak szemben az értékeink, de hogy hogyan tudjuk működőképessé tenni a kormányzást, erről sokat kell tárgyalnunk Afrikával. Egyébként Európa is sok kihívással néz szembe a magunk részéről. Különösen szeretnénk a választásokra összpontosítani, demokrácia, kormányzás. Azt láttuk az elmúlt években, hogy az a választások megfigyelése sokszor vélemény különbséget teremt Afrika és az Európai Unió között. Meg kell vizsgálni, hogy hogyan tudjuk elmélyíteni az együttműködést. Migráció, mobilitás végül. Nem akarjuk, hogy a csúcs migrációs csúcs találkozó váljon, de nagyon sok tagállamunk számára ez nagyon lényeges kérdés, és szó is lesz erről. Szerettük volna, hogyha kontinentális ügyként veszük ezt napirendre, a migrációnak csak egy kis része éri el az Európai Uniót, 90%-ban a népvándorlás az afrikai kontinenst érinti, az afrikai régiók, országok ugyanolyan nehéz helyzetben vannak, mint mi a migráció kezelésében. Nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezt úgy szabályozni, hogy a mobilitás a javukra forduljon ezeknek az országoknak, és ez pozitív tényezőként lássák. Ez és partnerséget igényel, és ez nagy kihívás a kontinens egész számára. Az elmúlt néhány évben a valettai keretekben és más együttműködési keretekben ezt próbáltuk kidolgozni. Most én várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, ott folytatnám, ahol Kúnul, abba hagyta két fő cselekvési vonalat vázolt fel. Az egyik a társadalmak ellenálló képességének a megerősítése, én pedig a másik irányvonalról, a munkahelyek, munkahelyek és munkahelyek teremtéséről szeretnék beszélni, különösen a fiatalok számára és különösen a nők számára. A munkahelyekre vonatkozó menetrend rendkívül fontos, mert igé, ismét a demográfiai, a demográfiai változások tükrében kell nézni. Egy olyan ügyről van szó, ami gyakran felmerül, amikor az afrikai partnereinkkel találkozunk országos, helyi vagy civil társadalmi szinten. A közlemény négy fő irányvonalat vázol fel e területen. Az első a beruházások vonzása, bevonzása. Hogyha a gazdasági növekedési számokat nézzük Afrikában az elmúlt tíz évben, masszívnak tűnnek, lenyűgözőek, de mindannyian tudjuk, hogy ha részletekbe megyünk, akkor ennek jelentős része az áru függő, azaz alapanyagok, nyersanyagok exportjától függ, ami a kínai növekedéssel van összefüggésben. Igazából a hozzáadott érték teremtésére lenne szükség, mivel ez hiányzik Afrikában. Úgyhogy az első prioritás, amit látunk, és tudjuk, hogy a külső beruházási tervre nemrég folytattak vitát, azt kell megnéznünk, hogy hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy több pénz jusson Afrikába, több tőke és beruházás irányuljon Afrikába. A potenciál ott van, de még nem történik meg amit szeretnénk. Mit tehetünk még? Nyilván az európai külső beruházási terv egy jó és fontos elem, megpróbáljuk ezt javítani. A kölcsönnel is, illetve a garancia eszközzel. Valamint a második és a harmadik pillérrel, a technikai segítségnyújtással, illetve az üzleti környezettel. Ugyanakkor próbálunk a cégek közötti kapcsolatok területén is lépéseket tenni. A cégeink találkozzanak és cseréljenek eszmét afrikai cégekkel, hogy a tapasztalat csere megvalósuljon. Ezen túlmenően szeretnénk segíteni, támogatni jobban a regionális piacok kiépítését. Hogyha érték hozzáadást szeretnénk, hogyha beruházásokat szeretnénk látni, akkor a termékeknek kell, hogy legyen vásárlója. A legtöbb országos piac túl kicsi, ezért fontos a regionális piacok létrehozása. A regionális integrációs menetrend létezik Afrikában, nehéz ügy, támogatjuk, de igazából azt látjuk, hogy a vonzó erő megvan. Itt szeretnénk segíteni az afrikai partnereinknek, hogy a regionális integrációs gazdasági, közösségi, regionális szintek létrehozását mondjuk három oldalú tárgyalások révén elő tudjuk segíteni. Illetve támogatjuk a kontinentális szabadkereskedelmi megállapodás megszületését is így szeretnénk segíteni a partnereinknek, hogy a gazdasági partnerségi megállapodásokból a lehető legtöbbet ki tudják hozni. Hiszen ez is a hozzáadott értékek létrehozását célozza, olyan árukét, amelyeket utána például Európába lehet exportálni. Próbáljuk a beruházások vonzerejét növelni. Aztán két konkrét területre, ágazatra is szeretnénk központosítani, ahol nagyon komoly erőfeszítésre van szükség, az egyik az energia, a megújuló energiák kérdése. Ez létfontosságú, mert energia nélkül nem tudunk egy sor célt elérni. Nem csak a beruházásokra gondolok, persze, energia nélkül nincs beruházás, de ugyanakkor az alapvető szolgáltatások nyújtása sem tud megvalósulni. Konkrét területek vannak, ahol például óriási lehetőség van a napelemek felhasználásában. Dupla annyi energiát termelnek a napelemek Afrikában, mint Európában. Tehát itt óriási lehetőségek vannak. Van afrikai megújuló energia kezdeményezés, egy saját menetrend, a COP21-es vállalásait így szeretné Afrika teljesíteni, és ezt nagyon-nagyon szeretnénk mi is támogatni, és segítjük az afrikai partnereinket, hogy ezen megállapodás tekintetében a lehető legmesszebbre tudjanak eljutni. Keményen dolgozunk a pénzügyi intézetekkel is, a KFW-vel, IFD, Európai Beruházási Banka, hogy ezek a projektek megvalósulhassanak de nem csak a nagy projektekről van szó, hanem a stratégiai szövetségekről és a politikai háttérről. Például a, a polgármesterek szövetsége, vagy a kutatók szövetsége, amit támogatni lehet. A harmadik terület a mezőgazdaság és halászat. Nyilván alapvető fontosságú, sokokból kifolyólag a mezőgazdaság Afrikában, a legtöbb embert ez foglalkoztatja, élelmiszerbiztonsági szempontból is lényeges, valamint ez az a terület, ahol óriási hozzáadott értékre épülő gazdasági lehetőségek vannak. Most nem akarom rögtön azt mondani, hogy agrobiznisz, mert hogy, vagy, vagy élelmiszeripar, mert sötét képek juthatnak az emberek eszébe, de itt arról van szó, hogy például a kis gazdaságok tulajdonosai támogatjuk, hogy a termékeik minőségét tudják növelni, hogy ezt el tudják juttatni a piacra, aztán az országos piacra. Úgyhogy itt óriási lehetőségek vannak, amelyek a szegényeket ugyanakkor ki tudják emelni a szegénységből, perspektívát tudnak nyújtani nekik, illetve hozzáadott értéket tudunk teremteni a termékek minőségének a javítása révén. Ugyanez vonatkozik a halászatra. A partvidékek fejlesztésében óriási lehetőségek rejlenek, amelyeket alul értékelünk jelen pillanatban. Ez egy újabb cselekvési terület, ahol szeretnénk több erőforrást mobilizálni. Ehhez kapcsolódik a kutatás és a készségek fejlesztése, főleg technikai és oktatási segítségnyújtáson keresztül, illetve a kutatás, másokat teszünk a e területen eddig is, de még többet szeretnénk, különösen a mezőgazdasághoz kapcsolódóan szeretnénk úgy irányítani a kutatásokat, hogy az az afrikai partnereink számára előnyös legyen. A következő téma pedig a negyedik, a készségek. Mindezt nem tudjuk elérni, nincs értelme, hogyha nem tudunk az emberekbe beruházni, hogy alkalmazkodjanak ehhez a lehetőséghez. Ezért az oktatás minden szinten, különös figyelemmel a szakképzésre. És az Erasmus Plus használata kezdőpontként és kapcsolatok kialakítása a szakképzés területén is Európával. Itt abba fogom hagyni, de mindez természetesen nem fedi le az egész képet, a fejlesztési politikánk teljes spektrumát Afrikával kapcsolatban, sokkal átfogóbb dologról van szó, csak kiragadtam néhány elemet. A közlemény sem mutatja be a teljes munkát, amit Afrikával végzünk. Ahogy Kundur is mondta, politikai céljaink vannak, az, hogy bizonyos fókuszpontokat hozzunk létre, egy központi gravitációt, amire építhetünk a csúcs előtt és a csúcs után is. Úgy gondolom, hogy fontos kihívás ez. Ahogy Kún is mondta, talán nem annyira látható, amikor Kínáról, Japánról olvasunk, hogy mi vagyunk az elsők Afrikában, az ODA a külföldi tőkebefektetés tekintetében is, és a legfontosabb kereskedelmi partner is mi vagyunk, nem a kínaiak, és még többet szeretnénk tenni. De ha megnézzék a számokat, a tényeket, az EU és tagállamairól van szó. És közben még mindig széttöredezetten jelenünk meg Afrikában. Nagyon fontos a további párbeszédünk szempontjából a tanácsban, a tagállamokkal, hogy hogyan tudnánk Abidjánba ne csak egy EU-s szintű menetrend képviselőiként, hanem egy valódi összefogott menetrend képviselőiként, amely lefedi azt is, amit a tagállamok két oldalúan végeznek. Ha nem tudjuk megmutatni, hogy mit teszünk és mit szeretnénk még tenni, akkor mindig gyengébb képet fogunk mutatni magunkról, mint amit valójában teszünk, és mindig alul fogjuk becsülni magunkat. Nagyon fontos ennek a közleménynek az az egyik célja, hogy egy ilyen bizonyos területeken legalább egy ilyen föderatív megközelítést tudjunk alkalmazni, úgy tudjunk megjelenni a csúcs találkozón, mint egy egységes csoport. Ezért is várom nagyon az önök hozzászólásait, saját kezdeményezésű jelentésük remélem ugyanebbe az irányba fog mutatni, és hát biztos vagyok benne, hogy sok mindenről kell még beszélnünk ezen a területen. Köszönöm szépen, most még Márkinszon hogy kap szót. Um, köszönöm szépen. Nagyon örülök, hogy itt lehetek, és szeretnék uh, többet is, többet szólni a formátumról is, hiszen Szeretnénk az innováció és a fiatalok bevonása tekintetében még többet tenni. Beszéltünk arról, hogy a fiatalok témája a fő téma, de olyan folyamatot szeretnénk létrehozni, ahova tényleg bevonjuk a fiatalokat. Jó volna, hogy, hogy jó, hogy fiatalokat is látunk itt a teremben, nagyon jó, hogy őket is látom most különböző találkozókat szervezünk, az európai és afrikai fiatalok hálózataival. A második lépés egy ifjúsági fórum volna, szeptemberben rendeznénk ezt meg, és az ifjúsági fórum vagy előcsúcs találkozó után volna egy olyan szakasz, amikor az afrikai és európai fiatalok együtt dolgoznának egészen a csúcs találkozóig, amikor is fontos eh, hozzájárulással élhetnek a csúcs találkozóhoz. Úgy gondolom, hogy ez eh, más lesz ez a csúcs találkozó, mint az eddigiek. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az átfogó Kitekintés, hiszen most már tudjuk, hogy mik a kihívások, és miről szól a csúcs találkozó, és miről nem szól sokszor zavar keletkezik, amikor a kotonői partnerség jövőjéről beszélünk, egyfajta regionális partnerségről, de itt most nem arról van szó, hogy az egész afrikai stratégiát eh, kialakítsuk, hanem hogy egy politikai lökést kapjon az EU hosszú távú partnersége Afrikával. További kollégáim szeretnének még szólni. Charles Görönc, Charles. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier les trois intervenants. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon köszönöm mindhármuknak az elmondottakat, a bizottság képviselőinek is, és hogyha ezeket a csúcsalálkozókat az ember ismeri, akkor tudja, hogy mi az ami fontos volt, mégpedig nem is az, amiről határoznak, hiszen gyakran nem is határoznak semmiről, hanem nagyon gyakran néha formalitásokat, banalitásokat beszélnek meg, hanem ami a legfontosabb az az, ami előtte történik, és hogyha mi szakbizottságként szeretnénk hatást gyakorolni az EU-Afrika partneri kapcsolatokra, akkor nekünk ideje korán kell cselekednünk az ilyen csúcs találkozók ö, ilyen szempontból nem annyira jelentősek. Ami viszont politikai szempontból lényeges, hogy ügyelni kell arra, hogy változik a politikai helyzet Afrikával kapcsolatban, mert Afrikát egyre inkább politikai szempontból másfényben látjuk. A demográfia gyakorlatilag Nigériában 5%-os népesség növekedést látunk, illetve máshol 3%-ot azonban le kell vonnunk, hiszen itt egy 3%-os születési arány van, tehát nagyon fontos ezeket a problémákat megfigyelni, a terrorista fenyegetés, ami az elmúlt csúcsalálkozó óta még csak növekedett. Tehát azt gondolom, hogy ez a bizonytalanság, ez nem marad időszakos, hanem egy ilyen tartós jelenség marad, és ez sokáig elkísér bennünket, nagyon sok erőforrást fog ez elfogyasztani, amivel nem is rendelkeznek ezek az afrikai államok. Tehát ez egy jelentős probléma. Másrészt van gazdasági növekedés is, legalább egy tucat országban, amelyek valódi gazdagságot tudtak időközben teremteni, de azt gondolom, hogyha megfigyeljük, akkor ezt a gazdaságot most már ideje lenne szétosztani. És ezzel a fenntartható fejlesztési célokat támogatni. Van egy olyan érdekes jelenség is, hogy van egy bizonyos stagnáció az erőforrások piacán, a nyersanyagok piacán, ami azt is megmagyarázza, hogy, és ez egy tartósan kezd beállni, hogy a kínaiak miért is váltak inaktívabbá ezen a területen. Én azt gondolom, hogy ez lehetne egy csúcsalálkozónak a szerepköre, hogy az EU-afrikai partneri kapcsolatok megjelenjenek kifelé. Én azt gondolom, hogy nagyon sok kooperációról beszéltünk, de volt egy téma, amit kihagytunk hiszen ezeknek a kooperációknak mind van létjogosultsága, tehát biztonságpolitikai kooperáció, különböző állapotfelmérések azzal kapcsolatban, hogy mit lehetne tenni. Azonban van itt egy fenyegetettség, amit nem szabad ö, figyelmen kívül hagyni, mert a fejlődés az saját szabályokat követ, és ö, van a nem feltételekhez kötött segítségnyújtás. Tehát hogyha az afrikai magánszektort támogatni szeretnénk, azt nem lehet fejlesztési segélyeken keresztül tenni, hanem itt különböző feltételekhez kötött segélyeknek kell lennie ennek, és ez bizonyos feltételek teljesítéséhez kell, hogy kössük ezeket a jövedelmi határokhoz, és így tovább. Szeretnék még egy dolgot elmondani ezzel kapcsolatban a fejlesztés politikai szemszögből. Azt gondolom, hogy itt egy téma nagyon fontos, amit egyébként nincsen ellenőrzésünk alatt, hogy ez a konferencia vajon lehetőséget fog arra nyújtani, hogy feltegyük azt a nagy kérdést, hogy Afrika hasonló módon fog-e fejlődni, mint Dél-Amerika, nagyon nagy az olló, sok szegény so, és kevés gazdag réteg kialakulása, tehát hogy ennek elkerülésére egy partneri kapcsolatot kellene kifejleszteni Afrikával, ami segíthetne ezen a téren, és ehhez egy eszmecserét kell folytatni, meg kell hívnunk az, az afrikai országokat. Erre nem lehet őket rákényszeríteni, de elmondani nekik, hogy vannak már most problémáitok, tehát nem kellene ezeket a témákat hagyni rossz irányba elmozdulni. Tehát azt gondolom, hogy Mindenképpen olyan adórendszerre van szükség, ami működőképes, olyan ö, kezdeményezések a governance területen, ami nagyon jónak tartok, de például a társadalombiztosítás témája is rendkívül fontos. Milyen eszközeink vannak? Van az Európai Fejlesztési Alap erre, és a teljes afrikai program is rendelkezésre áll. Nem lenne már ideje annak, hogy egy nagyobb vonalban közelítsük meg ezeket a kérdéseket perspektívikusan, és itt főként a társadalom biztosítás bevezetésére gondolok az afrikai országokban. Vannak jó példák már erre, Ruanda, ahol több mint 80%-a a polgároknak már van biztosított, tehát és működik Malaviban például nem egy annyira jól működő népgazdasággal rendelkezik az ország, azonban ennek ellenére nagyon sok polgár társadalombiztosításban biztosított tehát láthatjuk, hogy teljesen eltérő országok, Ruandától teljesen eltérő ország Malawi, és mégis működhet a társadalombiztosítás. Most ahelyett, hogy valamilyen karácsonyfát próbálnánk itt építgetni, és kiszórnánk egy csomó pénzt Afrikában, nem lenne jobb, hogyha súlyponti témákat követnénk, tehát erős, hatékony forrásokat a középosztály erősítésére. Nem lenne ez egy olyan lehetőség arra, hogy a forrásokat jobb módon használjuk föl? azt gondolom, hogy nagyon jó, amit elmondott itt az együttműködéssel kapcsolatban, de én azt gondolom, hogy politikai eszközök szempontjából tehát egy szétválasztani a politikát és a gazdasági együttműködést, hiszen a politikai területen a szegénység visszaszorítását kellene követni, nagyon fontos lenne, hogy a fejlesztési ö, irányelveket az afrikai partnerekkel közösen tudjuk végrehajtani. Um, nagyon sok hasznos gondolatot uh, osztott meg velünk, Maria. You add more good food. <laughs> Még egy kis gondolkodni való. Így van, én is finom ételekről fogok beszélni. Na, nagyszerű, köszönöm a, a jelentését. És Rajk úr, ön nagyon sokat beszél stabilitásról, biztonságról, és ezzel kapcsolatban szeretnék egy dolgot még felvetni, hogy igen, a biztonságnak nagyon nagy a fontossága, és alapvető feltétele a jó gazdasági fejlődés érdekében, ezt minnyáján tudjuk, de én azért arra is bele gondolnék, hogy melyik kalapból mit kívánunk finanszírozni annak érdekében, hogy stabilitást és biztonságot érjünk el Afrikában is. És azt gondolom, hogy egyre inkább megfigyelhetjük azt, hogy a fejlesztés politikai kalapokból, hogyha finanszírozunk, akkor ott hiányozni fog nekünk a forrás arra, hogy állásokat, munkahelyeket teremtsünk. Tehát én azt gondolom, hogy a biztonság, az együttműködés területe rendkívül fontos, és ez javasolnám is, hogy a továbbiakban is így kezeljük. A biztonság az pedig nem történhet a fejlesztési politikai források köréből. Ezen az egyik gondolatom. A másik pedig a beruházások, a helyi kezdeményezésekből, tehát hogy el lehessen mozdulni a nyersanyagok exportálása piacáról, ami jelen pillanatban Afrikában megfigyelhető. Én azt gondolom, hogy ezt minnyáján aláírhatjuk ezt a cél, tehát egyre több feldolgozóipart kellene Afrikába telepíteni, de tudatában kell lennünk annak is, hogy a nyersanyagokat csak egyszer tudjuk feldolgozni, és utána viszont el kell adni valakinek. Tehát, hogyha a helyi feldolgozóipart akarjuk ki alakítani, akkor az nem nálunk fog már történni, hogy ez jelen pillanatban történik a mi országainkban. Tehát gyakorlatilag itt egy logikai következménye van ennek, hogyha ott fogják feldolgozni a helyszínen, akkor az emberek ott többet fognak keresni, egyre több terméket fognak tudni vásárolni abból, amit saját maguk állítottak eh, elő, tehát eh, saját piacokat fognak kialakítani. Én azt gondolom, hogy ebben egyetértünk minden, hogy ez így fog történni, ha ezt tesszük, és egy kicsit a aggodalommal tölt el az, amit elmondott, hogy az épazból is eh, ezáltal jobban tudnak majd profitálni ezek az országok. Én egy kicsit aggódom néha ezzel kapcsolatban, hogyha jól oda figyelünk, hogy Afrika jelen pillanatban megpróbál helyi piacokat belső piacként kialakítani. Tehát kelet-európai afrikai piac, dél-afrikai piac, és így tovább. Tehát, hogy, hogy kereskedelmi zónákat próbálnak, belső piacokat Afrikán belül kialakítani, hogy ezt mi is tesszük egyébként itt, és hogy ez EPASS, az gyakorlatilag ezt alá tudja ásni, mert hiszen vonzóbb lehet az, hogyha egy árut az, az európai piacra tudom bevinni, és ott magasabb áron tudom eladni, mint hogyha a belső afrikai piacon maradna az a termék alacsonyabb áron. Tehát itt egy ilyen konkurencia helyzet is kialakulhat, amire azért ügyelnünk kellene, hogy ezt a mozgásteret meghagyjuk a regionális piacok számára. Tehát, hogy, tehát, hogy kvázi ezek a regionális piacok azért fejlődhessenek mindemellett. Illetve van még egy harmadik gondolatom is a a kapcsolatban. Egyetértek önnel abban, hogy nagy potenciálok rejlenek Afrikában a mezőgazdaság területén. Egy nagy potenciál is uh, ugye mutatkozik, éheznek az emberek, tehát ez már mutatja a potenciálokat a helyi szinten, és többet is lehetne előállítani a mezőgazdaságban, csak nem szabad, hogy ezt a hibát elkövessük, hogy a mi gyártási folyamatainkat, előállítási folyamatainkat, ami ugye jelen pillanatban Európában egy egyre nagyobb iparosítását jelenti a mezőgazdasági termékeknek, hogy ezt oda exportáljuk. Én tudom, én gazdálkodóként dolgoztam, dolgozom, és tudom, hogy már el fogunk jutni az iparosodásnak egy olyan szintjére, ami annak ellenére, hogy nagyon jó feltételeink vannak a mezőgazdaság területén, ilyen jó feltételek egyébként szinte Afrikában nincsenek is sehol, mint itt nálunk, tehát hogyha ezt a potenciált a több termelésre ki akarjuk használni, akkor más forrásokat is fel kell használnunk, ugye a tudomány, amit ön is említett, a mezőgazdasági ökológiai módszerek alkalmazása lesz egyre fontosabb, mert hiszen nem lesz elég egyszerűen trágyát kiszórni, hanem vízre is szükség lesz, víz az pedig nem áll mindenütt rendelkezésre korlátlan mennyiségben, tehát rendszereket kell kialakítani arra, hogy a talaj víz megkötő képességét növeljük, és ez különböző agrárökológiai módszerek alkalmazását fogja feltételezni. Tehát ehhez persze szakmai képzésre lesz szükség, és ez pedig a mi iparosodott módszereinknek az exportálásának ellentmond, tehát hogy egyre több trágyázás, és így tovább. Ugye mi, mi is kezdetben szerettük volna ezeket a magasabb hozamokat elérni, de aztán tudjuk, hogy milyen akadályokba ütköztünk, és én is találkoztam egy, egy olyan NGO képviselőjével, aki egy argentiniai problémáról beszélt, ahol egyébként Argentinában nagyon jó feltételek vannak, jobb feltételek, mint Afrikában, és mesélte nekem, hogy milyen problémákba ütköznek már jelen pillanatban, a, a mezőgazdaság fejlesztése során Argentinában. Tehát nem szabadna ugyanezeket a hibákat elkövetni Afrikában is. Nagyon sajnálom, hogy nem fogom tudni meghallgatni a válaszait, mert át kell mennem egy másik szakbizottságba, de minden esetre még legalább ezeket a gondolatokat szerettem volna itt azért elmondani. Köszönöm. Um, thank, thanks, Maria. Just maybe I could... Köszönöm, Maria. Néhány gondolatot szeretnék tovább vinni Bizonyos afrikai országok esetében eh, megvan a lehetőség, hogy ők vezető szerepet kapjanak, és gazdasági központok alakuljanak ki, a nyugat számára kapcsolódási pontok, ez már izgalmas eh, lehetőség. És amit ön elmondott azzal a gondolata kapcsolatosan, hogy valamiféle jólétű állam kialakulhatna, Ban ki egyik utolsó beszéde pontosan erről szólt, hogy eh, a fejlesztési célok erre is kiterjeszt terjedhetnének, illetve az egyetemes egészségügyi ellátásra. A legtöbb jóléti állam háború után alakult ki, nehéz gazdasági helyzetben, például 1947-ben az Egyesült Királyságban ez reményt adott az embereknek, hogy nem maradnak magukra, és változik az élet. Néhány évvel ezelőtt voltam egy konferencián, ahol női képviselőkkel találkoztunk, és ott is erről volt szó, hogy az alapvető egészségügyi szolgálatokat, jóléti államot hogyan lehet létrehozni, és szerintem ez sokkal kézzelfoghatóbb kilátás az emberek számára, mint a magasztos szavak és ezek az ágazatok foglalkoztatást is teremthetnek. Spanyolországot, Görögországot tekintve látjuk, hogy ott nagyon magas az, az a fiatalok munkanélkülisége. Tehát nagyon fontos, hogy reményt adjunk az embereknek, és a jövőbe vetett remény növekedjen. Másodszor beszélt arról, hogy az EU-nak milyen nagy hatása van Afrikában mennyire tartós ez, milyen hosszú ideje fennáll már a partnerség. A Brexitnek hatása lesz az Afrikával fenn tartott kapcsolatára, hiszen az Egyesült Királyság fontos szereplő Afrikában. Nagy kérdés, Sárl is feltette, hogy a Brexit után mi történik. Érdekel, hogy önök hogyan gondolkodnak erről, nem tudjuk, hogy a brit kormány hogyan reagál majd. Én azért remélem, hogy a külügyi kérdésekben szoros partnerséget tartunk fenn Európával, de nem nagyon lehet tudni, mi a következő lépés, és mi történik majd az afrikai stratégiával. Ennyi kérdés érkezett, nem is kevés, nem tudom, ki az, aki először szeretne válaszolni. Köszönöm szépen az érdeklődést és a jó kérdéseket. Jó. Igen, valami változik, és Afrika is más szemmel tekint az Európai Unióra. A kínai faktor is része ennek, az USA politikája is része ennek, és be lehet számolni még a Brexitet is. Az elmúlt években megmutattuk, hogy a Száhelövezetben az Afrika szarván található országokat nagy mértékben támogatjuk. Talpon maradni a terrorizmus ellen, éhínség ellen küzdünk, és megbízható partnernek tekintenek bennünket. Mert az Európai Unió még mindig ott van. De hát a felelősség is nagyon fontos tényező. Az elkövetkezendő évekre is vállalnunk kell ezt. Az afrikai kontinens változásai, ahogy elmutattak, van egy kiváló jelentés, hogy alapítványi részéről, ami Afrikáról és fordulópontról beszél. Mi azokra a területekre összpontosítunk, ahol ez a fordulópont nagyon fontos, hogy ne, ö, ne érjük el ezt a pontot. És azért a biztonságra, az élelmiszerbiztonságra és a munkahelyteremtésre összpontosítunk. A terrorizmusról is volt szó, a biztonságról, a stabilitásról, az elmúlt években azt mutattuk meg, hogy hogyan lehet a fejlesztést, a fejlődést és a biztonságot jobban összekapcsolni. Ez volt Federica Mogherinnek is az egyik fő üzenete. Hogyan lehet jobb hatást elérni, jobban, hatékonyabban felhasználni az eszközeinket? Ez kihívás, az afrikai béke eszköz felhasználását szeretnénk javítani. Azt látjuk, hogy a tagállamok egyre nyitottabbak a biztonságba való beruházásba, a kontinensen is. De nem csak a biztonságba, hanem a fejlesztés és a biztonság összekombinált csomagjába kéne jobban befektetni. Afrika és a befogadó társadalom. Végső soron Afrika fog dönteni, szuverén államokról van szó, de a partnerségünk a befogadó társadalom értékére épül. Arra, hogy a teljes társadalomnak előnyökkel járjon az együttműködés, politikai, befogadó politikai részvétel és a gazdasági dimenzió is erre épül. A Brexit kérdésével zárnám a válaszadást, ez volt a legnehezebb kérdés. Mi azt a választ adjuk, és a delegációt is, a delegációkat is arra kérjük, hogy ezt terjesszék, hogy ez utána 27 tagállam továbbra is össze fog fogni, és fenntartja a kötelezettségvállalásait Afrikában. Az Egyesült Királyság nagyon fontos partner az afrikai kontinensen politikai szempontból is, és a fejlesztési források szempontjából is, és reméljük, ahogy önök is mondták, hogy a Brexit után is tudjuk folytatni a szoros együttműködést politikai és fejlesztési szempontból is. Köszönöm. Talán én is Charles Görensnek a gondolataival kezdeném, geostratégiai témákat vázolt fel. Igen, ott van Kína, ott van a Brexit és az USA kérdése, de még egy elem, amit afrikai tárgyaló partnereink is átéreznek, egy paradigmaváltás történt Európában a korábbiakban a kötelezettségvállalásaink a kontinens felé a mi értékeinkre épültek, a fejlesztési politikánkra. És jól megértették azt, hogy a migrációs válság nyomán egy új érdek merült fel. E, Európa tudatára ébredt, hogy mi történik ezen a kontinensen, és az, hogy ennek a hatása nem fog a kontinensen maradni, hanem közvetlen hatása lesz miránk is. És ezért egy új potenciális egyensúly van kialakulóban. Persze évtizedeken keresztül próbáltuk megváltoztatni a partnerséget, ezt a donor ö, és adományozó, adomány elfogadó kapcsolatot. Most az európaiaknak egyre inkább érdeke, hogy a partnereiket abban segítsék, hogy jobb kontextust tudjanak létrehozni egy kiegyensúlyozott partnerség érdekében, ahol csökkennek a nagy különbségek közöttünk és az afrikai kontinens országai között, és úgy kell folytatnunk ezt a partnerséget, mint úgy, hogy közben az értékeinket, az alapértékeinket nem tévesztjük szem elől nagyban, nagy mértékben értékelik a paradigmaváltást az afrikai partnereik, és az, hogy tettünk erőfeszítést annak érdekében, hogy át tekintsük a következő menetrendet, és a afrikai partnerünk bevonásával alakítsuk ki a közleményünket, és fogyan, folyamatosan tanulunk tőlük, ezt értékelik. A második pont a csúcs találkozóra vonatkozik. Természetesen igaza van, a csúcs találkozó ez egy olyan pont, amire már nagyon sok döntés megszületik. Azonban még mindig lehet változtatást elérni a csúcs találkozón. Nagy szándéknyilatkozatok születhetnek ott arra vonatkozólag, hogy mit, mit fogunk csinálni. Az addig elvégzett munka is nagyon fontos, de az is nagyon fontos, hogy ne csak a jó szándékainkról beszéljünk ezen a csúcs találkozón, hanem olyan kötelezettségvállalásokat tegyünk, amik elszámoltathatóak. Legyenek úgynevezett zászlóshajó vezető kezdeményezések, amelyek valódi eredményre vezetnek. És még néhány gondolat. A demográfia kérdése. Azt gondolom világos, hogy Kína fejlesztés szempontjából és haladás szempontjából soha nem jutott volna el oda, hogyha az egyke politikát nem vezették volna be. A demográfiai tendencia Afrikában tehát, amit látunk, az, hogy milyen növekedés, populáció növekedés vonat, valósul meg, ez gyakorlatilag lehetetlenné teszi azt, hogy párhuzamot vonjunk a gazdasági növekedés és a populáció növekedése között. Tehát egy ponton muszáj lesz a populáció növekedésének lassulnia, csökkenteni kell majd ezt a növekedést, mert különben katasztrófához vezet a dolog. Alapvető fontosságú elem a nők kérdése. A nők és lányok kezébe több jogot kell adni oktatás révén, illetve és a, a foglalkoztatás révén és minden tanulmány, minden kötelezettségvállás az ENSZ-ben is ezt mutatja, hogy a nők kezébe adott több hatalom az egyetlen olyan út, amivel eljuthatunk oda, hogy csökkenteni tudjuk ezt a populáció növekedést. És hogy Linda, te is utaltál rá, nők a parlamentben, igen, kapcsolatban vagyunk Szilvána Kohmerin asszonynal, aki csodálatos munkát végez ezen a területen. Hogyha hatást akarunk elérni, akkor ahhoz szükség van a nők jelenlétére a politikában is. Az újraelosztás. Abszolút fontos elemez is, amely meghatározza a kötelezettségvállalásainkat. A kormányzásra vonatkozó fejezetet már említettük, nagyon is jelen vagyunk mindenben, ami közfinanszírozási irányítást jelent, illetve a belföldi források szervezésében is. És pont itt tudunk eljutni az adóztatás kérdéséhez egy megfelelően kialakított és levezényelt költségvetés témájához, és itt tudom hozzátenni például a ruandai példát, ami nagyon jó példa, de hát Afrikában nincs túl sok Ruanda, amely tudja, hogy hova akar eljutni, hogy milyen csapattal akarja ezt elérni, magas színvonalú miniszterekkel, döntéseket hoznak, és azt végrehajtják. Nem ez a modell van terjedőben sajnálatos módon, de igen, pont ezt akartam mondani. Malawi kérdése. Malawi is jó példa. Nagyon összpontosítunk arra, hogy olyan biztonsági, szociális biztonsági rendszert tudjunk létrehozni, egy olyan menetrendel, amely erre összpontosít, és amelyet most szeretnénk kiterjeszteni az egész értékláncra, ahol növeljük a rendszer, a társadalombiztosítási rendszer fenntarthatóságát, hogy legyen elég ember, aki ehhez hozzájárul. És hogyha megnézzük az utolsó programot, a Kulmai programot Malaviban, ez nagyon jó példa arra, hogy hogyan lehet a termelést és az újraelosztást összekapcsolni. A politikai menetrend igen, természetesen nagyon fontos szerepet játszik ebben, és az egyik tanulság, amit levonhatunk, amit a miniszterelnök is levont, a problémákból, amiket átéltek a tavalyi évben, amikor a népesség nagy része úgy érezte, hogy annak dacára, hogy növekedés, jelentős növekedés valósult meg, az erőforrásokat nagyon kevesen osztják el. A bizt, az élelmiszerbiztonság ugyan megvalósult, de a gazdasági növekedés eredményeit nem sikerült egyelően elosztani. Ezen még tovább kell dolgozni. Ami pedig Maria kérdéseit illeti, azt hiszem, hogy nagy mértékben összhangban van az ő megfigyelése azzal, amit szeretnénk mi elérni. Például a helyi feldolgozás, a helyi feldolgozóipar, helyi és regionális piacok létrehozása. Ha megnézik, hogy az afrikai közösségben mit csinálunk, az a sok munka, amit a TMIA szervezet, Pascal Lamy végeznek. Lenyűgöző. Ők feltérképezik azt, hogy hol van a potenciál, hol lehetséges fő és másodlagos piacokat létrehozni, hogy el lehet ezeket összekapcsolni. Ha őszinte lehetek, nem gondolom, hogy a verseny az európai piacra való termelés vonatkozó verseny az reális. Például Kenya termel az európai piacra, például a Carrefouri, Carrefourban kapható zöld babasz Kenyából származik, de hát ez csak egy típusú termény. És teljes mértékben más, mint amit a helyi piacra termelnek, úgyhogy itt igazából nem látok versenyre adódó lehetőséget felszólalásomban is mondtam, hogy a tömeges iparosodást nem fogjuk erőltetni a mezőgazdaságban. A demográfia és a munkahelyteremtés szempontjából fontos, a mezőgazdaság, is épp ezért a kisgazdaságokból akarunk kiindulni, ezeknek a potenciálját akarjuk megerősíteni helyi szinten, hogy hozzáadott értéket tudjanak termelni. Persze még egy sort másik témára is ki tudnék térni, igen, kutatás rendkívül fontos, az előrelépés ezen a területen, és aztán a GRC rengeteg információval rendelkezik, most egy elmélyült tanulmányt készítenek Afrikáról, lenyűgöző. Régóta foglalkozom Afrikával, ők is egyébként, és ők maguk is megdöbbentek attól, hogy milyen mennyiségű információs adat gyűjt össze 31 év alatt. például a víz erőforrásokat, a vízforrásokat végig tudják követni. A 30 négyzetméteres szerverszobában őrzik az rengeteg információt, úgyhogy lenyűgöző, hogy az elkövetkezendő hónapokban mi mindent tudnak majd ebből leszülni. Hát, ami a Brexit illet, szerintem Kun már mindent elmondott erről. Köszönöm. Thank you very much. Just, um... Köszönöm szépen. Két példát szeretnék felvetni. Köszönöm szépen ezeket a jó gondolatokat. A reményről beszélt, és a falak lebontásáról. Of the European way, and I just wanted to give... Sokszor elhangzott, hogy ez az európai módszer, vagy az európai megoldás. Ezért mi szeretnénk a csúcs találkozóra ilyen mintakezdeményezéseket vinni. A migráció kérdése is sokszor felmerül, vagyis hogy ne emeljünk falakat, hanem, hanem reményt adjunk különösen a fiataloknak. Itt az, ami irányt mutat nekünk, egy kiegyensúlyozott és befogadó megközelítés, amiről az afrikai partnerekkel még 2015-ben tárgyalt az EU a valettai csúcs találkozón, az a gyökér okokat kezelni hivatott ez a megközelítés, az bűnözői hálózatok felszámolása, az biztonság, illetve a visszatérés visszafogadás kérdése. Ez arra a példa, hogy milyen az európai megközelítés. És még egy gondolat, amit szeretnék felvetni, az, hogy az európai megközelítés milyen, amikor Afrika kiszolgáltatottabb vagy instabilabb területein dolgozunk. Szomáliáról, szóval Maliról is beszélhetünk. A problémáknak egy része ahhoz kapcsolódik, hogy az embereknek nincsen hozzáférésük a fejlesztési lehetőségekhez. Amikor én az európai megközelítésről beszélek, ez a biztonságot is jelenti, ahol katonai támogatás van, illetve civil rendőrség, és vannak fejlesztési erőfeszítéseink, illetve stabilizálási és humanitárius segítségnyújtási fellépéseink is. Ez az az európai módszer vagy megközelítés, amit majd a sús találkozón is hangsúlyozni szeretnénk. Köszönöm szépen! Szeretném mindenkinek megköszönni ezt a kiváló előadást. Néhány kollégának távoznia kellett, lehet, hogy szavazás volt más bizottsági ülésen, hiszen ezek párhuzamosan zajlanak, tehát ez nem az érdeklődés hiánya. Mindenképpen köszönjük, hogy eljöttek, és az afrikai stratégiáról ezt a jelentést bebizonyít, bemutatták. Még szeretne mondani? Én is szeretnék köszönetet mondani, mi mindig örülünk, hogyha itt lehetünk, és ahogyan Kuhn is, is elmondta, nagyon lényeges, hogy a tagállamokat mozgósítsuk, és ebben a parlament is kulcsfontosságú szerepet kaphat, és a kollektív ajánlataink tehetnek igazából valamilyen hatást Afrikában. A nemzeti parlamenteket is be kellene ebbe vonni az Afrika stratégiák kezelésébe, illetve a nemzeti parlamenteknek a képviselőit is. Luxemburgben kiváló találkozót tartottunk a fejlesztés éve során két évvel ezelőtt. Ez az eszmecsere nagyon hasznos volt, hasonlóban kellene most is gondolkodni, valamikor ősszel kerülhet ez sorra, a kotonú utáni időszakot is még át kell tekintenünk, és persze ez iránt fel kell, fel kell ébresztenünk az emberek érdeklődését is. A Malavi projektek kapcsolatosan küldhetne nekünk további tájékoztatást, ez hasznos volna. Hogyha van valamilyen érdekes kezdeményezés, kérem tájékoztassanak minket. Köszönöm szépen, hogy eljöttek. Yeah, I can yeah. say, yeah. So, thank you, colleagues. Our next... Köszönöm szépen. Zárt eh, ajtók mögött eh, tartjuk a következő tanácskozást. A képviselők, az asszisztensek, a frakciók munkatársai, illetve a bizottság képviselői lehetnek jelen, külső látogatók sajnos nem maradhatnak. Szeretném megkérni önöket, hogy távozzanak, erre néhány percet most biztosítok.